Pan Przewodniczący! Az elnök. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Kezdjük akkor az ülést, a plenáris ülést. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu trzynaście października jedenaście roku. Szeretném bejelenteni, hogy az október 13-án felfüggesztett ülést folytatjuk. A jegyzőkönyvet szétküldtük mindenkinek, van-e megjegyzése, nem akkor jóvá hagyottnak tekintjük az október 13-ai ülést chciałem podać państwu parę początkowych uwag. przed nami tydzień ważnych dla europy decyzji. volna néhány bejelenteni valóm, mert az elkövetkezendő hetek során nagyon fontos európai döntéseknek nézünk elébe. Tegnap jelen voltam az európai csúcs záró aktusán, a Eurogroup és az Európai Tanács olyan döntéseket fognak hozni, amelyek polgáraink és a piacok megelégedésére szolgálnak. Van Rompuy és Barózó urak csütörtökön itt lesznek, hogy beszámoljanak az eseményekről 10 órakor. Az eheti legfontosabb ö, témák az európai szemeszter, holnap lesz erről vita, illetve a szerdai költségvetési vita. 2012-es költségvetést befektetési költségvetésnek szeretnénk betudni a munkahelyteremtések céljával többek között. Szeretnék köszönetet mondani mindazon kollégáknak, akik részt vettek azon a konferencián, amely az új 2014-2020-as éves pénzügyi tervről szólt. Ez a konferencia az Európai Parlament kezdeményezéseképpen került megrendezésre, a mi ötletünk volt, és sikerrel zárult. Hat hónap múlva, vagyis fél év múlva, illetve egy év múlva további konferenciák megrendezésére kerül sor. Több tucat képviselő volt jelen a konferencia során, és nagyon sok gondolattal járultunk hozzá. A következő pont. Tegnap Tunéziában az első demokratikus szabad választásokra került sor, történelmi pillanat volt ez Tunéziában is, és az egész világon. Békésen zajlottak a választások, és több mint 90%-os volt a részvétel információim szerint, és teljesen szavaztak a polgárok. Úgyhogy sok sikert kívánunk az új parlamentnek és az új kormánynak. Az Európai Parlament képviselői megfigyelték a választásokat, és az elkövetkező napok során be is számolnak erről. Második alkalommal fogok ebbe az országba ellátogatni vasárnap az arab tavasz kitörése óta. Rendkívül fontos helyszín ez az Európai Unió számára, és Észak-Afrika szempontjából is. Líbia. Egy másik szomszédunk is elindulhat a demokratikus úton, hiszen átmeneti kormány alakult. Az új politikai rendszernek a törvényeken, az alapvető emberi jogok tiszteletén kell alapulnia. október Jadę tam z satysfakcją, bo kraj... Látogatok el oda, eh, hogy a legsürgősebb kérdésekről vitat, eh, eszmét cserélhessek velük. Üdvözlöm azt a tényt, hogy négy évtized diktatúráját követően szabad lett az ország Kadafitól megszabadulva. A múlt héten jó hírrel szolgáltak a spanyol állampolgárok. Az ETA terrorista szervezet bejelentette, hogy végérvényesen beszünteti a fegyveres ö, akciókat, most pedig ö, le kell, hogy fegyverezze, és fel kell, hogy oszlassa önmagát. A spanyol demokratikus intézményeknek és szolgálatoknak adózunk tisztelettel, akik a terrorizmus ellen harcoltak eddig. Hiszen rendkívül kemény volt ez a harc. Ugyanakkor együttérzünk a négy évtizedes ö, terrorista cselekmények 829 áldozatára is gondolunk. Törökországban több mint 200 ember halt meg a földrengéseket követően, amelyre vasárnap került sor. És az Európai Parlament nevében együttérzésünkről szeretném biztosítani az érintett családokat. Szeretném, hogy kérem most egy perc néma csendre érdekében álljanak fel, hogy emlékezzünk meg a törökországi áldozatokról. Köszönöm. mam do państwa następujące oficjalne informacje a következő hivatalos bejelentéssel kell élnem. A svéd kompetens hatóságok tájékoztattak arról, hogy Léna Ek asszonyt Kent Johansson úr váltja fel hivatalában 2011. október 18-ától. Üdvözölni szeretném új kollégánkat.